Zimbabwe az első pont, Farai Maguhu, ügye, és jeltem Makki asszony az első hozzászóló, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen! Az emberi jogi sértéseket itt a parlamentben folyamatosan taglaljuk, és most is emberjogi sértésekről kell beszélnünk, mégpedig Zimbabvében. Maguk úr egyetemen politikai fogoly, és az ő esete ismert az információs médiák által is szabadon kell őt engedni, ezt követelik. Az összes emberi jogi sértésnek utána kell járni Zimbabvéban, és ezeket a sértéseket meg kell akadályozni. Véleményem szerint egészen egyértelmű esetről van szó, és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 a Kimberly folyamat része, és nem lehet fegyveres konfliktusok finanszírozására használni ezt. A Kimberly folyamat ról való megállapodáskor az érintett felek nem tudtak megegyezni. A Kimberly folyamatban az emberjogi kérdéseket is fel kell vetni. Számos civil szervezet az emberi jogi sértések ellen szóltak a Zimbabvében található gyémántbányákban, és a biztonsági őrök követték el ezeket a, a sértéseket. Viul, a Manikalandban található kutatóközpont elnöke őt el, <clears throat> elfogták június 1-én, és nagyon nehéz körülmények között tartják fogva, azért, mert állítólag állambiztonsági kockázatot jelent. Ez elfogadhatatlan, és azonnal kérjük az ő szabadlábra bocsátását. És a Kimberly tanúsítvány jegyzőkönyvébe való bevételt. Ezen kívül kérjük a bizottságot és a tanácsot arra, hogy eh, figyeljenek oda a jó kormányzás és a demokrácia ügyére ebben az országban, illetve arra a párbeszédre, amelyet Zimbabvéval folytatunk. Köszönöm szépen, Sargentini asszony két percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából itt két dologról van szó egy dologról és két, egy emberről és két dologról, Ferai Magurul, egy emberi jogi aktivistáról, akit Zimbabvében fogtak el, és nagyon rossz körülmények között tartják a börtönben, és arról van szó, hogy nagyon furcsa szerepet játszik a Kimberley folyamat. Kapcsolatba léptek a zimbabvei kormányjal, és olyan információt használtak fel, amelyet maga óta kaptak, és arról is szó van, hogy mi a Kimberley folyamat szerepe összességében. Én korábban lobbista voltam fejlesztési szervezetek részéről, és foglalkoztam ezzel a folyamattal, és igazából sikeres rendszernek tűnt ez, és úgy tűnt, hogy Sierra Leone-ban, Libériában vagy Kongóban nem ö, fogják majd így támogatni a háborúkat a gyémántok által. De a Kimberley folyamat valami más legitimált, mégpedig azt, hogy a rezsimek megsértetik az emberi jogokat. Ezért kell a változtatást létrehozni. A parlamenti állásolás azt mondja, hogy a véres gyémánt az amelyek szörnyű körülmények között, amelyeket szörnyű körülmények között termelnek ki. Nem csak az zimbabwei helyzetre kell felhívni a figyelmet, hanem arra is, hogy az, hogy az angolai kormány is megsérti az emberi jogokat. Tehát úgy tűnik, hogy a Kimberley folyamat egy olyan folyamat, amelyel olyan országok foglalkoznak, amelyek nem szeretik, hogyha más országok beavatkoznak a dolgaikba, de úgy gondolom az Európai Parlamentnek mindenképpen fel kell lépnie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Kadek úr egy percre. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném elmondani azt, hogy eh, milyen nyugodtság van itt a teremben. Ezt az állásfoglalást, és főként ezt az állásfoglalást Ferrari Magó helyzete miatt írtuk meg, és több tíz éve folyik már az emberi jogok megsértése Zimbabwe-ben, és Farai Magó urat elfogták, miután ő tiltakozott a gyémánt bányáknál található körülmények miatt. Ő csak az embereket próbálta megvédeni, mi azt kérjük, hogy engedjék szabadon, és azt követeljük a zimbabwei kormánytól, hogy garantálja az emberi jogokat, illetve a szabadságjogokat. A Kimberley folyamat azért jött létre, hogy megtörje a a konfliktusok finanszírozását. Köszönöm szépen, Verzsiát, aztán következik. Merci, Madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. A plenáris terem valóban nagyon csendes, túlzottan is csendes, nagyon kevés kollégát érdekel, úgy látom ez a kérdés. És amikor azt mondjuk, hogy drámai a helyzet, akkor ehhez képest ez színizmus, hogy itt nincs senki. A gazdasági, szociális, demokrá- demokratikus fejlődés az Zimbabvének elakadt. Gyakorlatilag terrorizmus uralkodik a városban. Magov úr letartóztatása, aki a Kutatás és Fejlesztési Központ igazgatója volt, azért, illetve csak egy a sok olyan emberi jogi ö, jogsértés közül, amelyek mindennaposak Zimbabvában. A gyémánt bányászattal kapcsolatban nagyon sok bűncselekmény felmerül, kínzás, csempészés, és mindez gyakran állami segítséggel közvetlenül Mugabe parancsára. Magub esete is, tehát csak egy, de egy tipikus példája ennek a helyzetnek, és Oda kell hatnunk, hogy végre a Kimberli folyamat érvényesüljön, és a gyémántbányászat újra normális mederbe terelődjön. Az Európai Uniónak csak közvetett befolyásolási lehetősége van, de végül is mi, ex, mi, mi importőrei vagyunk a gyémántnak, tehát igenis tudnánk hatást gyakorolni arra, hogy a Kimberli folyamat és ennek kapcsán az emberi jogok érvényesülése is megtörténjen. Valamennyi tagállamnak meg kellene akadályoznia, hogy Zimbabvéből származó gyémánt kerüljön a területére. Siken úr, azzal, amit leírt, gyakorlatilag zöld utat nyitott az elkobzások előtt. Az Európai Unió anyagi segítséget nyújt Zimbabvének, ez egy ellentmondás. Meg tudná nekünk mondani, hogy az Európai Unió végül is milyen álláspontra fog helyezkedni? Van a Orden úr másfél percben. Amikor 99-ben először megválasztottak, én is csatlakoztam egyből azokhoz, akik az imbabai helyzetet elítélték és ebben a témában gyakorlatilag egység van a frakciók között. Nincs mit vitatni ezen, rendszerszerű a munkások kizsákmányolása, az emberi jogsértések előfordulása. A kimberli folyamat a nyersgyémántokra vonatkozik, de gyakorlatilag nem sok minden történt a visszaélések visszaszorítására. A kimberlei folyamat értelmében Zimbabvét súlyos szankciókkal kellene sújtani, és jogos, hogy most elítéljük Farai Maguvu letartóztatását az állambiztonsági erők által. Az zimbabwei kormány követeljük azonnal engedje szabadon őt is, és az összes többi politikai foglyot. Ezt nem csak követelnünk kell, hanem oda kell adhatnunk gyakorlati eszközökkel valamennyi frakciónknak azon kell lennie, hogy a szólásszabadság megvalósuljon ebben az országban. Az ország lakosai nemzetközi segélyszállítmányokra szorulnak, miközben óriási mértékű gyémánt kitermelés van. Elvileg ebből újra lehetne indítani a gazdaságot is, a szociális intézményrendszert is. Sajnálatos, hogy Zimbabvében a kincsek ellenére szegénység uralkodik, és a demokráciának semmilyen, és a jogállamiságnak semmilyen jele sincsen. Itt az ideje, hogy változzon a helyzet. Az EU-nak és Dél-Afrikának közösen nyomást kell gyakorolni a kormányra, hogy elkezdődjön a normális kormányzás. Az egyéni felszólalók között első Gáler úr. Magúvó urat a nyilatkozatai miatt tartóztatták le. A marangei gyémánt területtel kapcsolatban. Ez is azt mutatja meg, hogy hova kerülnek a gyémánt, hova kerül a gyémánt Zimbabvéban. És a jelenlegi kormány csak a régi részeken a Mugába által gyakorolt területeken um, van befolyása. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket a fe, uh, körülményeket továbbra is állítsuk pellengére, és uh, az Európai Unió a fekete listáját folytassa azokkal szemben, akik elnyomják továbbra is az embereket Zimbabvéban. Akik uh, magúvút letartóztatták, ők azok, akik profitálnak a gyémánt bányászatból, saját zsebükbe teszik ezt, és nem az ország költségvetésén keresztül juttatják ezt az emberek rendelkezésére. Éppen ezért reméljük azt, hogy a többség mindezt el fogja ítélni, és mind az EU-t, mind pedig a dél-afrikai köztársaságot felszólítjuk arra, hogy szüntesse meg ezeket a körülményeket. Köszönöm szépen, Kesmen úr, egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Zimbabwe-ben javult a helyzet, de sajnálatos módon nem elegendő mértékben Maguhúr letartóztatása és más emberi jogi harcosok letartóztatása sajnálatos, és leszbikus, biszexuális, homoszexuális emberek letartóztatását is. Európaiakként ezt nem engedhetjük meg. El szeretném mondani mindazt, ami világos. Az afrikai országok tudják azt, hogy mi történik Zimbabvében, és tudják azt is, hogy ez a rossz. Ha nem teszünk ez ellen valamit kollektív módon, akkor mindenféle morális autoritást el fognak veszíteni a kontinensen és a világon. Afrika az ön kezében van, az, hogyha nem teszünk semmit, ami letartóztatják az embereket, akkor ez elítélendő. Ezek az emberek a nőket és a férfiakat védik meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kaul képviselő két percben. Köszönöm szépen. Hatékony módszereket keresünk a harmadik országokra való ráhatás érdekében, azzal a céllal, hogy ezek az országok végre döntsenek amellett, hogy megőrzik a, és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Ezek a módszereknek emberi eh, segítségnyújtásra kell eh, alapulniuk, és eh, a nyomás gyakorlás eszközeit is meg kell találnunk arra, hogy Mugabe kormányára nyomást gyakorolhassunk. Ami az emberi jogi sértéseket illetve az emberi jogok védelmét, az emberi jogok védelmét a mi szavahihetőségünk legfőbb eleme. Nem elégedhetünk meg a kislépésekkel és bizonyos kijelentésekből ilyesmit eh, véltem kihallani. Mugabe eh, kormány egyáltalán nem legitim, el kell ítélni, mégpedig egészen világosan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Preda úrnak adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék azokhoz csatlakozni, akik azonnal azt szeretnék, hogy kiszab, kiszabaduljon maguba úr, és hogy azt szeretnék, hogy a jogai tiszteletben tartsák. Nem csak a kimberlei folyamat szempontjából fontos az, amiatt is, hogy sikerüljön biztosítani a demokráciát Zimbabvét. Nem tudjuk folytatni az lépést, akkor, hogyha elnémítják az emberjogi aktivistákat, akkor, hogyha ők informálják a nemzetközi médiát az emberi jogok megsértéséről. Az imavei hatóságok objektívan kell, hogy kezeljék azokat az eseteket, amelyek a gyémántbányáknál történtek. A hatóságoknak meg kell felelniük azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket tettek. gomás asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Faráj Magó esete már bizonyítja azt, hogy milyen a kémelei folyamat. A gyémántokat, gyémántoknak mindenképpen mentesnek kell lenniük az emberi jogok megsértését. Nagyon fontos, hogy lehessen közdeni a szegénységet, és ez az egyik milleniumi célkitűzésünk. Az egyik emberjogi szervezet azt mondta, hogy 330 millió euró eh, értékben eh, exportált eh, természetként, csak hát ez kilencszer annyi, mint amennyit kaptak támogatásként. Nagyon fontos az, hogy csak a népesség tudja erősíteni a demokratikus fejlődést. Alapvetően fontos az, hogy az Európai Unió olyan mechanizmusokat fogadjon el, amelyek az erőforrásokkal való gazdálkodásra is vonatkoznak. Nagyon sok képviselő amellett szól, hogy állítsuk meg a korrupció című kezdeményezést, támogassák elnök. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk Obermeier úrra. Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök annak, hogy a Magova esettel foglalkozunk, hiszen ez csak a jéghegy csúcsa igazából, azt tudtuk mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, és Mugabe, aki korábban fekete jogi harcos volt, most azonban brutális diktatorra vált. A 94%-os a munkanélküliség, és ez köszönhető annak is, hogy későhajtották a fehér gazdálkodók földjeit is. Most azonban már az embereknek fenyegetéssel kell szembenézniük, és akik eh, ennek ezzel kell szembenézniük, azok nem tudják teljesíteni a kömbeli folyamat előírásait is. A kömbeli folyamatban végre kell hajtatni az emberek védelmét is. Nem elég csak eh, figyelmeztetni, hanem hogy konzekvensen kell fellépni, a többi államot támogatni kell, szankciókat kell eh, foganatosítani, és így lehet nyomást gyakorolni Zimbabvére is. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most Kacsmerek úr következik egy percben a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy a gyémánt áldás és átok egyszerre. Szeretnénk, hogy ha Zimbabwe lakosai áldásként érhetnék meg ezt a természeti kincset, és pozitív társadalmi átalakulás történne az országban. Most egy olyan szeméről beszélünk, aki felemelte a hangját, az emberi jogokért, olyan civil szervezetet alapított, amely az emberi jogokkal foglalkozik, és rámutatott, hogy számos mezőn a kitermelés közben sokféle emberi jog sérül súlyosan. Erre a Mugabe kormány őt letartóztatja. Zimbabwe a mi és a saját érdekében is követeljük Magúv úr szabadon bocsátását. Ismerünk konstruktív példákat, arra vonatkozom, hogy hogyan lehet jól kihasználni, kiaknázni a kincset. Botswanában ezt jól csinálják, a gyémánt eladásból befolyó pénzeket a képzésre, az egészségügyre fordítja az ottani kormány. Tisztelt elnök, asszony, tisztelt asszony, Ma Farai Maguvu ügye kapcsán Sajnos le kell szögeznünk, hogy Zimbabvében sem, semmilyen előrelépés nem történt az emberi jogok területén. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a gyémántbányák környékét a katonaság veszi körül, és onnan információ sem jöhet most már ki. Gazdasági összeomlás szélén van az ország, és az a tény, hogy óriási mértékű a gyémántbányászat, e- ezt nem tudja megakadályozni, úgy tűnik. A Kimberley folyamatban az Európai Uniónak is kötelessége, hogy hangot szót emeljen annak fennmaradásáért, működéséért, és amikor azt követeljük, hogy Farai Maguvut azonnal engedjék szabadon, ezzel párhuzamosan diplomáciai nyomást kellene gyakorolnunk a zimbabwei kormányra, és le kell szögeznünk, hogy most már itt az ideje a szankciók bevezetésének, nem lehet másképpen kezelni ezt a kormányt. Most a spontán felszólalások következnek. Már most többen jelentkeztek, mint ahánynak szót tudok adni, úgyhogy kérem többen ne jelentkezzenek. Kelambur kap elsőként szót. Köszönöm, elnök asszony. Öt héttel ezelőtt történt az ő letartóztatása, Farai magú letartóztatása. Azóta is fogva tartják, ismeretlen helyen és körülmények között emberi jogai nem érvényesülnek. A parlamentünk egységes abban, hogy azonnali szabadon bocsátását követeli. De attól tartok, hogy letartóztatása inkább annak a jele, hogy a Kimberley folyamat nem csak, hogy nem folytatódik, hanem teljesen megállt, megakadt. Rendszerszerűek ezek az esetek, amikor sérülnek az emberi jogok, és Zimbabwe sajnos tipikus negatív példa arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet visszaélni a lakosság hátrányára egy hatalmas természeti kincsel, hogy lehet szegénységbe taszítani egy, egyébként elvileg gazdagságra teremtett országot. Az egyes EU országoknak fontos szerepe lehet az ottani körülmények javításában, a párbeszéd kialakításában. A bizottság képviseli az európai tagállamokat, és reméljük, hogy a bizottságon keresztüli nyomásunk hatására maguk úrat szabadon engedik. Köszönöm. Tenek úr kapszót. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt 30 évben a Mugabe van kormányon. Az elmúlt évtizedeket egy szisztematikus és szándékos elszegényítés jellemzi. A katonai főparancsokok óriási vagyonra tettek szert mindeközben. Magúvú úr bátran kiállt az emberi jogi sértések ellen, amely a bányákat is érinti. Zimbabvének nem szabad csatlakozni a kimberley folyamathoz, és az Európai Uniónak célzott szankciókat kell alkalmaznia a vérhez kötött gyémánt kitermelése miatt és azonnal szabadlábra kell engedni Magúvó urat. Köszönöm szépen. Eh, Gidolevska képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2000-ben született döntést, amelyet bizonyos országok kormányai ratifikáltak a Kimberley folyamat keretében, ezek abból az elgondolásból jöttek eh, eh, létre, hogy a gyémánt kitermelést, amelyhez vér tapad, megszüntessék. Az illegális tevékenységeket, amelyeket az illegális gyémánt kitermelésből finanszíroznak, szintén be kell szüntetni. Ez egy destabilizáló tényező Afrika nagyon sok országában, és aggasztó az, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. A marangai gyémántbánya átétele után sem a kormányt fel kell szólítani arra, hogy minden eszközt ragadjon meg, hogy a megfelelő feltételeket visszaállítsa, és elítéljük Magov úr letartóztatását, követeljük szabadlábra bocsátását. Köszönöm. Tisztelt kollégák, a Kimberley folyamat egy olyan kezdeményezés, amelyet a, a civil szervezetek és a gyémántbányákkal rendelkező országok indítottak annak érdekében, hogy a, az olyan gyémánt kitermelést, amelyhez vértapad, beszüntessék. Marangéban szintén emberjogi ö, sértéseket állapítottak meg. Magú úr az egyik olyan bátor emberjogi harcos, aki nagyon sok mindent tett a ribavei kormány önkéntesen vesz részt a Kimberley folyamatban, éppen ezért az ebből adódó felelősséget is számon kell kérni Zimbabvén. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de sajnos be kell, hogy fejezzük a spontán felszólalásokat, és a bizottságnak adom meg a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon hálás vagyok ezért a vitáért, amely ma itt zajlik ebben a ülésteremben. A Kimberi folyamat Tel Avivi ülésén június 21-24-én ebben az évben nagyon aggasztónak találtuk Ferai Maguva úr letartóztatását. A bizottság amellett van, hogy Agúvú urat megfelelően kell kezelni, az EU küldöttsége figyelemmel kíséri a helyzetet, kapcsolatban áll Magúvú úr képviselőivel, és támogatjuk az emberi jogi aktivistákat, és szeretnénk megerősíteni a védelmüket. Zimbabvét felszólítottuk arra, hogy erősítse meg azon kötelezettségvállalását, hogy erősíti a civil szervezetek szerepét a Kimberley folyamatban. Míg a Kimberley folyamat arra irányul, hogy nyomon kövessék a konfliktusos helyzetbe származó gyémántokat, de egyetem, hogy ez a folyamat nem működhet egy vákumban, és ez nagyon erős üzenet volt, amelyet ma itt az ülésteremben is közvetítettek. Ez az, amikor rá kell jönnünk arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása egy olyan elv, amely a kimberli folyamat alapvető célja, hogyha a Tel Avivi beszámolóról beszélünk, akkor meg kell említeni azt, hogy az Európai Unió támogatja a Swakapun cselekvési tervet, megfelelve a kimberli folyamat előírásainak, és alkalmazni kell az úgynevezett felügyelt exportmechanizmust. Úgy véljük, hogy további szerepvállalásra van szükség Zimbabwe részéről a Kimberley folyamatban, és ez jelentheti a legjobb lehetőséget, nem csak arra, hogy biztosítani lehet a technikai megfelelést a marengei bányáknál a kimberley folyamat során, de erősíteni kell az emberi helyzetet Marangéban is. Éppen ezért fontos az, hogy eh, az Európai Unió egyetemű elkötelezettséget vár a kémeri folyamat irányába, illetve a közös cselekvési terv irányába, annak érdekében, hogy a marangai gyémántok majd egykoron hozzájárulhassanak az invabai fejlődéshez. A kimberlei folyamat eh, fejlődés, illetve eh, hozzájárult ahhoz, hogy meg lehessen oldani ezt a nagyon nehéz kérdést a párbeszédek szellemében, amely mindig is jellemezte ezt a folyamatot. Végezetül nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamentet tájékoztassuk arról, hogy az zimbabwei képviselők, akik részt vesznek július másodikán a találkozón, ők emlékeztettek arra, hogy a globális politikai megállapodás az figyelembe veszi a demokratikus jogokat, a jogállamiságot. Chief normalization of relations with the EU. As stated... Ahogy elmondtuk korábban is, nagyon szeretnénk, hogyha az Zimbabwe megfelelne a jogállamiságnak és a demokratikus jogoknak, ezt már többször megelmítettük különböző fórumokon. Az Európai Bizottság továbbra is támogatni fogja az zimbabwei tevékenységeket, együttműködve a civil szervezetekkel, és szeretnénk támogatni a nyílt politikai környezetet, ahol teljes mértékben figyelembe veszik az emberi jogokat, ami pedig a bizottság álláspontját illeti a kereskedelemmel kapcsolatban, amely Zimbabvéből származik. Úgy gondoljuk, hogy a már meglévő gyémánt tartalékkal kell foglalkozni, és még bármilyen más export lehetőségről beszélnénk. Az Európai Uniót meghívták a zárt ülésre, amelyen a szerepfelelők vesznek részt. Július 4-ére Szentpétervára ahol tovább fogjuk folytatni a tárgyalásokat ezen kérdést illetően. Köszönöm szépen! Thank you, Commissioner. I have received seven motions. Köszönöm szépen. Hét állásfoglalási eh, indítványra kaptam javaslatot, és eh, a vita után szavazunk. A következő napi